Good morning, everybody. Sorry for being a little bit late, but I had a visit. Jó reggelt mindenkinek. Bocsánat, hogy késve kezdtünk, de volt egy látogató csoportok. Kezdjük napirend elfogadásával, van egy megjegyzés, ha nincsen megjegyzés, második napirendi pont, az elnökök bejelentése nincsen mit bejelentenem, úgyhogy akkor térjünk át a harmadik pontra, a központi szerződő felekkel kapcsolatos helyreállítás és szanálás, Winburn asszony a jelentéstevőnk, és Jakob van Weizsäcker. Hölgyek először, vagy a nagyobb frakció először, mi legyen? Két. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy kezdjek azzal, hogy köszönetet mondok a kollégáknak, a módosítókért, ezt kb. 400 érkezett be, és társ előadóként már beazonosítottuk pont ezeket a problémákat, amikre érkeztek a módosítók, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen fajták. A társelőadóm és én magunk kb. 100 módosítót adtunk be, kicsit föl eh, rázva, színesítve az eredeti szöveget, és nagyon örülök annak, hogy a közös témák fölmerültek. Például az állami alapoknak, a közpénzeknek a korlátozott használata a piaci struktúrákra, a klienseknek nyújtott biztosítékok. Nagyon örülök annak, hogy ezzel kapcsolatban is sok módosítót nyújtottak be. És azt hiszem, hogy általában véve az arányosság és az átláthatóság kiemelt szerepet kapott sok módosításban van utalás arra, hogy nemzetközi szintű globális munkát kellene végezni a központi felek számára. Aztán az EU-ban a méretük összevetve a kis és a nagy központi szerződőfeleket. Aztán vannak eltérések a véleményekben, ebben nem szeretnék belemenni egyenként, mert nyilván azt jelenti, hogy egy tagnak vagy egy frakciónak eltér a véleménye, de nagyon szívesen hallom a kollégáktól, lehet, hogy meg tudnak győzni, hogy el kellene ezeket fogadnunk. Sok-sok módosító érkezett, hogy a csőd és nem csődbe jutott cégek esetén tegyünk megkülönböztetést, hogy hogyan kerülhet bajba egy központi szerződő fél. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy árnyék előadóként egyeztessük ezt a, té- ezt a témát. Abban biztosan egyetértünk, hogy mindenki számára hasznos, hogyha érthető és átlátható a rendszer. A 232-es módosítom az, hogy milyen helyreállítási eszközöket lehet használni. A variábilis marginok alkalmazását illetően ez nagyon fontos az ügyfelek védelmére a helyreállítási eszközök között, a helyreállítási dobozban, mert igazából ez egy szürke terület, a helyreállítás és a szanálás átfedi egymást. Aztán 2-3 hetes módosításon a kezdeti marzsot nem lehet használni ö, olyan szanálások esetén, amely nem csődbe jutott központi szerződő felekre vonatkozik. Csak akkor lehet használni, ha szanálják a központi szerződő felet. Ami a szanálást magát illeti, nagyon örülök annak, hogy liberálisok, zöldök és a néppárti is kiegyezett abban, hogy melyik eszközt használjuk. Az eszköz használata beazonítsítja azt, hogy mikor lehet a marzsokat kiigazítani. Úgyhogy a stressz teszt, ezzel kapcsolatban is nagyon sok módosító érkezett. Én a 299-eset nyújtottam be. Mi azt szeretnénk, hogy ez rendszeres lenne, és lennének szimulációs gyakorlatok is ezzel kapcsolatban. Nyilván a nemzeti hatóságok is, mint felügyeleti szerv, a grémiumok, a szanálási hatóság és az ESMA is szerepet játszik nagyon fontos, hogy krízis helyzet esetén, ha a központi szerződő felek csődöt jelentenek, akkor fölmérjük, hogy ennek mi az összesített hatása az Európai Unióra. Aztán a nemzeti hatóságokat, illetően ezzel kapcsolatban ö, még egyeztetni szeretnék az NCWO-t, illetően az 533-ast illető, módosítót illetően szeretném, hogyha a bíróság előtt is megállná a helyét az ilyen fajta szanálás, de ez az NCWO-s elveket be kell tartani, hogyha jogilag vitatott. Nagyon fontos, hogy bíróság előtt is védhető legyen. Nagyon sok minden kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, nagyon sok módosítót kaptam, és nagyon szívesen megvizsgálom, hogy az NCW-t hogyan lehetne erősíteni. Vannak más területek, ahol eltérnek a vélemények, kompenzáció. Én igazából recompense néven neveztem ezt el. Aztán megint csak mi van azokkal, akik nem jutottak csődbe, lehet-e visszanyúlni a tőkéjükhöz, a kompenzáció idején. Ez is egy olyan terület, amin dolgozhatunk, és várom, hogy együttműködjünk nem csak a társelőadómmal az elmúlt hónapokban, hanem az árnyék előadókkal is. Próbáljunk meg konszenzus találni. Nagyon technikai ez a dokumentum, de próbáljunk meg közös hangot találni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Kate! Most pedig a társ előadónak, Jakob von Weizsäckernek adom meg a szót. Very much, thank you, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy amikor átutattunk a módosító indítványokon, felismertük, hogy tulajdonképpen Kéinek és nekem elég könnyű dolgunk lesz, ugyanis egyfelől nagyon sok módosító a benyújtottak közül tulajdonképpen érdekes kiegészítés ahhoz, amit mi a jelentésünkben megfogalmaztunk. Például voltak kiegészítések a zöldek részéről, egyfajta folyamatos stressztesztet javasoltak, vagy a néppárt arra a kérdésre, hogy mi történik, hogyha kötelezettségszegésre kerül sor, ha megsértik a szabályokat. A jelentésünkben tulajdonképpen ezt nem dolgoztuk ki részletesen, részben azért, mert van egy BRD módosító, de lehet, hogy explicit módon jobb volna mindezt kifejteni, és folytathatnám is a sort. Azt hiszem, hogy ez jó hír. Kay a bevezetőjében már kifejtette, hogy melyek azok a területek, ahol a konvergencia lehetséges, úgyhogy nem szeretném most megismételni a kitűnő bevezetőjét. Szeretnék azonban két területre kitérni, amelyeken az NCVO elv, a hitelezők nem járhatnak rosszabbul elv, itt szisztémikus hatásokat is figyelembe kell vennünk. Nem fogadhatjuk el azt a gondolatot, hogy ezáltal gyakorlatilag egy rendezett inszolvencia eljárást hajtunk végre, míg a többi intézet például egy központi cleaning szolgáltatást nyújt. Azt hiszem, hogy itt körültekintőek kell legyünk, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor felmerül annak a kockázata, hogy noha a szanálás mindenkire kiterjed, az adófizetőket nem vonjuk be, csak legutolsó lehetőségként, és így végül gyakorlatilag a magánszektor szereplőit az adófizetők kompenzálják olyan esetekben, amikor ennek nem lenne szabad megtörténnie. Tehát nagyon fontos, hogy a szisztémikus hatásokra tekintettel legyünk. És másodszorban folyik egy érdekes eszmecsere a kompenzációról. A jelentésünkben Kay és jó magam megfogalmaztunk javaslatokat a kompenzációra a helyreállítás során. Biztosítani szeretnénk azt, hogy az összes fél, a clearing tagok, a központi szerződőfelek, illetve az ügyfelek mindannyian közösen érdekeltek abban, hogy a helyreállítás sikeres legyen, és hogy a központos szerződő fél fennmaradjon. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen meg kellene őriznünk és egyidejűleg úgy gondolom az is egyértelmű kell, hogy legyen, hogy eh, ha a helyreállítás kudarcot vall, és át kell térni a szanálásra, két eh, fő célkitűzést eh, kell a kormányzatnak, vagy, a köz, vagy az európai hatóságnak elérnie. Egyfelől biztosítani kell az adófizetők érdekeit, illetve a szisztemikus szintű stabilitást is garantálni kell. A központi szerződő felek ők lehet, hogy nem, de a másik két fél, az ügyfelek, illetve a clearing tagok, ők érdekeltek abban, hogy ne legyen szanálás. Azt hiszem, hogy mindenképpen körültekintőek kell legyünk. Figyelem kell legyünk arra, hogy a kormányok kompenzálják a szanálás szakaszában a központi szerződőfeleket vagy az ügyfeleket és az utolsó felvetés az, hogy szerintem egy nagy lehetőség nyílik most itt meg előttünk, általánosságban véve, hogy egy egységes felügyeleti struktúra felé lépjünk, amit szerintem meg kellene tennünk. Szerintem ebben a helyzetben a legnagyobb központi szerződő felek az Unióban, ha van bármi rendszer szintű jellegű az európai pénzügyi rendszerben, akkor a központi szerződő felek azok és nagyon nagy határon átnyúló problémák merülnek fel, akkor, hogyha továbbra is nemzeti szinten kezeljük ezeket a jelenségeket. Sokkal egyszerűbb egy egységes felügyeleti struktúrát létrehozni, mint például a bankunió esetén az euróövezetben, ugyanis a nagyobb országok, ahol jelentős CCP-k vannak, ezek száma korlátozott legfeljebb öt ilyen ország van, de valószínűleg kevesebb, éppen ezért lehetséges kellene legyen, hogy megtegyük ezt a lépést, és elősegítsünk egy olyan helyzetet, ahol a harmadik legnagyobb máltai bank két és fél milliárd eurós eszközzel európai felügyelet alá kerüljön, Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen kezelnünk kell. És ebben a kontextusban nem csak a köz, nem a közös felügyelet kell, hogy aggasszon bennünket, hanem a közös helyreállítás, tehát egy egységes szanálás. Úgy gondolom, hogy erre ki kell térnünk. A módosítókban megfogalmaztam egy javaslatot azzal kapcsolatban, hogy szükségünk van egy egységes szanálási alapra. De ezek olyan kérdések, amelyek már túlmutatnak bizonyos értelemben ezen dosszié pontjain. Minden esetre kitűnő volt. Eddig is az együttműködés kével, és számítok arra, hogy továbbra is kitűnő lesz az együttműködés vele, és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm, most az árnyék előadókat hallgatjuk meg. Először is a néppárt részéről Danuta Hübner. Markus, very much. Köszönöm szépen, Markus. Talán azzal kezdeném, hogy a kezetektől fogva a viták során, amelyeket tartottunk, egyetértettem, és a végeredmény megközelítésével is, amit alkalmaztak az előadók, és szeretnék köszönetet mondani nekik azért, hogy nagyon figyelmesen meghallgatták az észrevételeinket az egyeztetéseken. Tudom, hogy az Európai Bizottság javaslata jó volt, ugyanakkor nagyon nagy kihívást jelentett ez, mert nagyon technikai, nagyon szakmai ez az anyag, viszont viszont olyan döntéseket is kellett hozni, amelyek nem technikai döntések voltak. Kay és Jacob nagyon komoly, jó munkát végeztek, és a kompromisszumok kidolgozása jól zajlott. A módosítóimon gyorsan végig szaladnék, ha megengedik. Alapvetően nagyobb világosságot, kiszámíthatóságot, jogbiztonságot kívánnak megvalósítani, különösen a helyreállítási tervek kapcsán. Itt az ESMA-nak mandátumot adnék az iránymutatások, sztenderdek kidolgozásához a, a BRD tehát irányelvben ö, szereplő ö, iránymutatások már megvannak. Ö, aztán egyértelmű nemzetközi útmutatásokat javasolnék a helyreállítási tervek és forgatókönyvek vonatkozásában, tehát ezeket az eszközöket is meghatároznám, aztán további kiegészítést tennék, hogy még világosabb legyen a csőd jellegű és nem csőd jellegű események megkülönböztetése. Aztán azt javasolnám, hogy erősítsük meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a közpénzre vonatkoznak, hogy tényleg kimondjuk, hogy a mm, közpénzeket csak utolsó esetben szabad felhasználni, megfelelő időkeretekkel, aztán a felfüggesztési és clearing kötelezettségek határidejét is meghatároznám a szanálási esetekben és technikai okoknál fogva az adminisztratív szankciókra és, és más intézkedésekre is standard rendelkezéseket javasolnék. A, olyan intézkedésekről van szó, amelyeket a bizottság már ö, érdemben ö, alkalmaz és javasolt, a BRRD-n keresztül például és nyilván folytatjuk majd még a, vitát a kompromisszumok kialakítása érdekében. Az én módosítóimmal egy olyan rendszert szeretnék kialakítani, ami csatlakozik ugye mm, az egységes felügyeleti mechanizmus kialakításához. Biztos, hogy át fog alakulni a központi szerződőfelek szabályozása, de addig is érdemes tökéletesíteni a rendszert. A szignifikáns intézmények felügyeleti, szavazati jogai, információ cseréje talán terhet jelent, de kiegyensúlyozottabb helyzetet eredményez, ne legyenek abúzus jellegű késedelmek az IMR keretre is gondolva. Tudom, hogy a testületi struktúra nagyon nagy terhet jelent, tehát nyilván a CCP felülvizsgálatnál erre is gondolni kell. A szanálásnál nem kell az emére várni. Persze nem tudjuk, hogy mikor jön el ez a pillanat majd. Támogatom az előadó megközelítését, hogy egy újabb tőke részt használjunk fel a központi szerződő felek esetében, mielőtt helyreállításra kerül sor. A számokkal van csak gondom, rugalmasnak kellene lennie a kalibrálásnak. Amikor csak lehet, a központi szerződő felek kontrollálják a kockázatot Természetesen tisztában vagyok arra, hogy a gyakorlatban ez terhes lehet, de e, jó lenne, hogyha a központi szerződő felek részvételét e, testre szabottan lehetne megvalósítani, hogy a lehető e, legjobb helyreállításra kerüljön sor, illetve a tőke leginkább megmaradhasson. Voltak nézeteltéréseink. Én azt javaslom, hogy ne a helyreállításnál, csak a szanálásnál lehessen az ügyfeleket kompenzálni a meglévő ösztönző rendszerek felhasználásával, és elismerve a eh, helyreállítás sikerének fontosságát. A az egyeztetést folytathatjuk, ami az NCVO elvet illeti a bizottság szándékával és az FSB, FSB megközelítésével is összhangban van ez. Én azt javaslom, hogy a folyamatosság értékét, illetve a kiváltás értéket ne alkalmazzuk. Bizonyos követeléseket nehéz teljesíteni. Csak úgy oldható meg ennek az elvnek az alkalmazása, hogyha mérhető, biztonságot nyújtó tényezőkkel dolgozunk, nagyon sok érintettet meghallgatva nyilvánvaló, hogy bizonytalanság van a kihelyezés költségével, kapcsolatosan, és ezt a módosítóim is tükrözik, amelyeket benyújtottam, de nagyon szívesen folytatom ezeket az egyeztetéseket, bízom benne, hogy a legjobb megoldást találjuk erre a témára, nem egyformán eh, gondolkodnak róla az ágazatban, illetve a különböző intézményes eh, érintetteknél. Köszönöm szépen, köszönöm Danuta. A liberális árnyék előadója következik, tessék. Köszönöm szépen. Múlt héten váltam képviselővé a parlamentben, úgyhogy újonc vagyok, ezen a területen is, és nem hittem volna, hogy helyreállítási és szanálási módosításokat vitatok meg rögtön a második hetemen. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy az előttem szólók ilyen jó munkát végeznek, és nagyon remélem, hogy a következő hónapokban én is hozzájárulhatok. Köszönöm szépen a kollégámnak is, hogy beadta a módosítókat. És én is együttműködök majd önökkel. A célunk főleg a közpénzek felhasználásának áttekintése, a központi szerződő felek védelme, illetve az NCWOR-nek a védelme. Az egyik fő célkitűzésünk a közpénzek felhasználásának elkerülése. A módosítóink azt célozzák, hogy ilyen pénzeket csak akkor lehessen alkalmazni, ha ezzel elkerülhetik a rendszer teljes összeomlását. A közpénzeket szerezhessük vissza azoktól a clearing tagoktól, akik anyagilag jobban állnak. A központi szerződő felek egy láncolatot alkotnak, és lehet, hogy egy láncolat reakció indul be, ami az egyik felet érinti, az érintheti a másikat is. Ezért nagyon fontos, hogy elemezzük azt rendesen és áthatóan, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a felek, és általában hogyan kapcsolódnak a pénzügyi szektorhoz. Módosítókat adtunk be azzal kapcsolatban is, hogy az általános kockázat elemzés kiterjedtebb legyen. Of the recovery plan. Thirdly, ezen kívül az NCVO elv nagyon fontos, kiegyensúlyozza a jelentést. A szanálási és helyreállítási terv az mindenképpen ezen az elven kell, hogy alapuljon. A szanálási hatóságnak játékteret kell adnunk. Reméljük, hogy a közpénzeket kivonhatjuk kiszakadhatjuk ebből a folyamatból, és a jobban álló CCP-től a rosszabbul álló CCP-k felé irányíthatjuk. Ami az egységes szanálási testület munkáját illeti, én nem hiszem, hogy ők beleinenének ezekbe a tervekbe, úgyhogy gondoljuk ezt át. Nyilván még mindig sok mindenről kell beszélni az árnyék előadóknak, és örülök, hogyha a többséghez tartozhatok ez ügyben. Köszönöm. Miguel nincs itt, de helyette. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Talán a kollégám nevében szólhatok én hozzá, mert a frakciómat én képviselem itt ma, de Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek az eddig elért eredményére. Ez egy nagyon fontos téma, de persze mondtuk, hogy az adófizetőkre semmiképpen sem szabad ráterhelni a piac kudarcát. Ez nagyon fontos, és ezt hallottam az előadónak a bevezetőjéből is, és hát remélem, hogy a kollégám a jövőben is eh, része lehet ennek a munkának. Eh, azt kérte, hogy néhány eh, módosítóját ismertesem, angolul fogom ezt tenni. A fő célkitűzése a módosítóinknak az, hogy az adófizetőkre ne terhelhessük rá a CTP vagy magánügyfelek kudarcát. Ezért aztán nagyon fontos, hogy a kompetens szanálási hatóságok a lehető leghamarabb avatkozzanak be, nem szeretnénk, hogyha a jogköreiket korlátoznák. Hogyha közpénzeket kell felhasználnunk a CCP-k megmentésére, akkor csak logikus, hogy az államra ruházzuk át a tulajdonjogokat is, amelyekhez ez kötődik. Ezért a GFST-t ki kell törölnünk teljes mértékben de nem hisszük, hogy az ilyen extrém esetek, hogy állami pénzekre lenne szükség magán csődök megmentésére, része kellene, hogy legyen ennek a javaslatnak. Mi úgy gondoljuk, hogy inkább a szanálás és helyreállítás irányelveket kellene megerősíteni, hogy korábban be lehessen avatkozni. Azt gondoljuk, hogy a szanálási hatóságnak legyen meg a jogköre, hogy magasabb követelményt írjon elő a CCB-knek, illetve hogy a CCB-k tulajdonosi struktúráját átalakíthassa, hogyha ez szükséges. A CCP-k legyenek felelősek a kliensekért, amikor pénzügyi piaci tevékenységeket folytatnak, a struktúra úgy legyen kialakítva, hogy legyenek felelősek a tevékenységükért. Köszönöm szépen a figyelmüket. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, Sirdevan úr. Most pedig a zöldek következnek, Molly Scott Kato. Köszönöm, Markus és köszönöm a társelőadók munkáját is. Azt hiszem, ez egy jó példa arra, hogy hogyan működik az európai jogalkotás. Begyűjtjük a javaslatokat, a legjobb javaslatokat a legtöbb, a legjobb minden frakciótól, bár lehet, hogy ezt nem fogjuk már sokáig így végezni. Karolányt is köszöntöm, ez volt az ő tűzpróbája. Örvendünk ennek a javaslatnak, a zöldek úgy vélik, hogy észszerű ez a tervezet, ugyanakkor remélhetőleg bizonyos módosítóinkat figyelembe veszik. Úgyhogy most a módosítókra térnék ki. A 263-as módosítónkban elfogadjuk azt, hogy a kormányzatoknak bizonyos alkalmakkor be kell avatkozniuk, amikor úgy vélik, hogy a szanálás nem működik, de mi úgy gondoljuk, hogy nem megfelelő előírnunk azt, hogy ezt hogyan kell tenniük, hiszen itt gyakorlatilag egy helyreállítási és szanálási kerettel van dolgunk, amelynek elsődleges célja elkerülni azt, hogy az adófizetőket bevonjuk, elfogadunk egy olyan rendelkezést, amely ezt indokolja, de úgy gondoljuk, hogy a nemzeti fiskális felelősség azt is jelenti, hogy a tagállamok fiskális felelősség vállalása néha sérül. Nem látjuk be, hogy miért kellene, hogy több szanálási hatóság is legyen egyértelmű hatáskörökre van szükség, éppen ezért egy hatóságnak kell adott esetben beavatkoznia. Úgy gondoljuk, hogy a döntéshozatali folyamat függetlensége, hogy ezt a jelentéstervezet is megfogalmazza, sokkal gyengébb, mint az operatív függetlenség. Egyértelmű körülírásra, hatáskörökre van szükség a 396-os módosítónkban azt írjuk, hogy a CCP rendelkezés egy, egy összhangban kell legyen a clearing tagokra vonatkozó rendelkezéssel, mert egy nem teljesítés esetén a CCP és legalább egyik clearing tagjára a szanálás ki fog terjedni. Mi azt javasoljuk, hogy a 459-es módosítókat, módosítót fogalmazzuk át, és térjünk ki a 9-es cikkben foglalt követelményekre. Szerintünk fontos az időkeretet korlátozni, tekintettel arra, hogy az előszanálás időszakban is történnek lépések, és hogyha a helyreállítás nem volt elegendő, akkor kell, hogy bekövetkezzék a szanálás. Az 560-as módosítunk támogatja Jákob 561-esét, de további védelmet szeretnénk későbbi esetleges követelésekkel szemben, amikor is a hitelezők veszteségeket kell, hogy elkövetkezzék, könyveljenek eh, eh, egy eh, vállalat kötelezettségeinek az átcsoportosításakor ami pedig a CCP-nek kitett érintett felek tájékoztatását illeti, szerintünk napi szinten értékelni kellene, hogy milyen esetleges veszteségek következhetnek be a piaci mozgásoknak köszönhetően a különböző veszteséggel kapcsolatos forgatókönyvekhez kell igazítani az algoritmusokat. A monitorozásnak erre ki kell térnie. Végezetül, és ez nagyon fontos, támogatjuk egy ESMA által irányított és ESMA által koordinált stressztesztet az NCA helyett. Tehát összességében véve azt hiszem, hogy elég nagy az egyetértés, de azért van még lehetőség a vitára az árnyékjelentéstevő üléseken, és ezt örömmel várjuk. Köszönöm szépen, Moli. Nem látom, hogy Monó úr itt lenne, úgyhogy következik a Catch the Eye. Ki az, aki még nem szólt hozzá, de szeretne hozzászólni? Pervans, parancsolj! Köszönöm. Sok minden elhangzott már az előadók, illetve árnyék előadók szájából, úgyhogy nem szeretnék hosszan beszélni. Talán csak elmagyaráznám, hogy milyen szellemben ö, csatlakoztam, ö, illetve nyújtottam be néhány módosítót Jakob von Weizsäckernek a módosítók közül néhány tükrözi a központi bank aggájait. Az aggályok egy részét az előadók bedolgozták a szövegbe, de úgy gondolom, hogy vannak más aggályok is, amelyek relevánsak szerintem a különböző hatóságok felelősségének elhatárolásában, és különösen az ESMA és maga a központi bank hatáskörének meghatározása szempontjából öt dologra szeretnék konkrétabban kitérni, amelyek a módosítóim szellemiségéhez csatlakoznak. Először is a végső ügyfelekről beszélnék, mert miközben a szanálásnál a végső ügyfelek érdekei teljes mértékben figyelembe vesszük, lehet, hogy magát a szanálást akadályozzuk meg ezáltal. Ugye azokat felsorolva, hogy kiknek jár kompenzáció, ugye nyilván szerepeltetjük a végső ügyfelet, de a szanálást teljes transzparencia alapján kell lebonyolítani, viszont hogyha teljes mértékben figyelembe vesszük a a végső felhasználók érdekeit, akkor lehet, hogy a szanálás fog meghiúsulni. Ami a recovery-t, hogy is van franciául? Rödreszma, igen. Tehát ami a helyreállítást illeti, nos ott némiképpen más a helyzet. Lehetne javítani a javaslaton annak érdekében, hogy ö, ösztönözzük a helyreállítást, illetve a szanálást és a csődeljárást elkerüljük. Tehát inkább helyreállítás és aztán szanálás. Aztán vannak olyan módosítóim, amelyek nagyobb a rugalmasságot adnának a szanellási testületnek. Most azt fogják mondani, hogy a, a kör négyszögesítésével próbálkozom, de hát valamilyen fajta arbitrázsa szükség van a az ügyfél vonatkozásában, ugyanakkor a körülmények alapján teljes eszköztárral kell, hogy rendelkezzen a szanálási testület, nem szabad túlságosan megkötni a kezét, nem lehet mindent előre meghatározni. Az utolsó dolog a harmadik országok kérdése szerintem a társelőadók túl messzire mentek. Gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő ellenőrzési mechanizmusok működjenek az Európai Unión belül. Most ebből a szempontból az egész nemzetközi vita, ami most zajlik, nemzetközi normák, stb. beintegrálást érdemel a mi reflexiónkba. Az Európai Központi Bank joggal vetette ezt fel szerintem. Végül egy komoly vitára utalt a liberális kollega, hogy egységes szanálási alapra van szükség, egységes testületre, nemzetközi szinten. Hát ez zajlik ez a vita, amikor a szakbizottságunk az FSB a bázeli FSB képviselőivel találkoztak, találkozott, akkor megállapíthattuk, hogy ez legitim elképzelés, egy felülvizsgálási záradékot kell belevenni a szövegbe, hogy amikor eljött az idő, akkor megvalósulhasson ez is. Utolsó dolog, a korábbi ülésen már mondtam, hogy el kell jutnunk egy olyan elég pragmatikus megközelítéshez, Szerintem a két társelőadó eredeti javaslata elég pragmatikus, ami lehetővé tenné, hogy előre haladjunk, túl nagy késedelem nélkül a CCP-k helyreállítási és szanálási rendszeréhez, anélkül, hogy önblokkoló rendszereket fabrikálnánk. Én nem szeretném, hogyha holnap szükség lenne a központi szerződőfelek helyreállítására, szanálására, de valóban növekedett a kockázat, úgyhogy jó, hogyha megvan ez a szabályozás. Köszönöm szépen. Zander a következő a listámon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, és nyilván nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy én csak nagyon röviden hangsúlyoznék két dolgot. Az első az, hogy arra van szükség, hogy a szanálás és irányítási szabályok elegendő rugalmasságot hagyjanak a mm, szanálási hatóságoknak, hogyha ilyen helyzet áll elő. A második dolog, amit, amit szeretnék hangsúlyozni, annak a fontossága, hogy nagy figyelemmel vizsgáljuk meg a harmadik országok vonatkozásait. Tulajdonképpen én csak ezt a két dolgot szeretném jelezni önöknek. Köszönöm szépen. Merci bien. And as we have in a... Rendben, mivel még sok időnk van, és Patrick Pearson-t is itt láthatjuk vendégül a bizottságtól, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre fogom fogni. Üdvözlöm Önöket a ccp csodálatos világában és lenyűgöző terminus technikusai között a technikai módosítók többségét a bizottság üdvözli, ahogy a raportőr bemutatta ezeket, mi teljesen nyitottak vagyunk, és készen állunk arra, hogy támogassuk a szektor, a parlamenti képviselők közti perbeszédet, hiszen nagyon sok módosító tényleg javított a bizottság javaslatán, tisztázta annak a lényegét. Ezen kívül azt is gondoljuk, hogy nem vagyunk túl messze attól, ami vita jelenleg a tanácsban folyik. Öt dolgot azonban kiemelnék, mert ezekről talán beszélnünk kell még figyelembe véve, hogy én figyelembe követem, hogy mi a vita a tanácsban. Az első, a központi szerződő felekre háruljon a veszteség viszelése. Ez mindenképpen nagyon fontos. Van ezzel néhány probléma. Az az, hogy kizől, kiről húzzuk le a második bört. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy még vannak kétségeink, mert vannak ennek a tőkére, a ben maradó tőkére kiható következményei, úgyhogy ezt alaposan át kell gondolnunk. Másodszorban Európa az egyetlen olyan régió, amely nem csak egy, hanem két rétegű eljárást javasol. Úgyhogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy globális szinten is beilleszkedjünk a rendszerbe. Azt hiszem, hogy van egy módosító, ami azt javasolja, hogy ezzel kapcsolatban egy külön kitételt tegyünk. Aztán a csoportstruktúra. Senki nem említette, de ez egy nagyon fontos kérdés. Tőkék garanciák. Visszanyúljunk minden olyan csoporthoz, amely CCP-t foglal magában. Vannak ennek következményei, mert az egyes tagállamokban eltérőek a vállalati struktúrák, úgyhogy nagyon fontos az, hogy milyen rétegig megyünk vissza. Talán nem lehet itt a az univerzális modellt alkalmazni, mindenkinek a modellje eltér. Aztán a központi szerződő felek veszteség vállalását illetően helyreállítás és szanálás Hmm, vannak itt újdonságok, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. A kollégám egy olyan e-mailt küldött, ami a Nouveauté címet viselte, még át kell gondolnunk, hogy ez a Nouveauté, ez mit eh, <laughs> eh, foglalna magába. A Nouveauté-t igazából nem tudom lefordítani se angolra, se hollandra, magyar hozzászóló újdonság. Eh, aztán az NCVO elv a folyamatosság. A folyamatosság nagyon értékes dolog, ezt figyelembe kell vennünk. Ha még maradt érték a vállalkozásban, akkor azt megfelelően kell felmérni, hogy mekkora. Aztán az állami hatóságok szerepe. A bizottság teljes mértékben, majdnem az összes módosítóval egyetért, ami beérkezett, de egy megjegyzésünk lenne amikor az előadókkal egyezhetünk, ez fölmerült. Az egységes felügyeleti szerv és az egységes szanálási alap. Az egyik társelőadó felé már jeleztük, ez nagyon könnyű erre rábólintani, amikor a pénzpiac működik. A baj az, amikor a válság beüt Úgyhogy lehet, hogy kicsit túl messze mentünk, túl korán. Néhányan azt javasolták itt, hogy kicsit vissza kellene vennünk a tempóból, reflektálnunk kellene, de jó, tartsuk észben ezt az elképzelést, elnök úr. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Patrick. És akkor visszaadnám a szót az előadóinknak ugyanebben a sorrendben vagy fordított sorrendben, azt javasolják. Jakob, parancsolj! Köszönöm szépen, Markus! Szeretném kihasználni most ezt a lehetőséget és hangsúlyozni, hogy egyes módosítók, amelyeket egyénileg nyújtottunk be, ezek közül lehet, hogy egyeseket már most át tudunk venni, mások pedig lehet, hogy az emír csomag egyéb részeire vonatkoznak inkább. Petrik azt hiszem kitűnő munkát végzett, amikor kollégáival megszövegezte ezt a csomagot, de úgy gondolom, hogy az a sorrend, amelyben előterjesztették a csomagot, talán eh, nem volt annyira ideális, mert ideális körülmények között lehet, hogy beszélnünk kellett volna a felügyeleti eh, felülvizsgálatról, még eh, mielőtt felülvizsgálnánk a szanálást és a helyreállítást, de úgy gondolom, hogy megpróbálunk élni egy nehéz helyzettel, és a, legjobbat, a legtöbbet kihozni belőle mert minden bizonyal nem az volt a szándék, hogy megnezítse a dolgunkat. Persze meg van az oka annak is, hogy ez miért történt így. Én megpróbálom a legjobbat kihozni ebből. Természetesen egy határozott, erős felülvizsgálati záradék hasznos lesz, de meg kellene próbálnunk már most ebben a szakaszban a legtöbbet kihozni ebből, máskülönben attól tartok, hogy esetleg elszalasztunk egy lehetőséget. Minden bizonyal megtaláljuk ennek a módját, és késedelem nélkül tudunk cselekedni. Köszönöm, és végül, de nem utolsó sorban Kay következik. Nagyon röviden, azt hiszem, nagy kihívás, hogy ezt mind együtt összehozzuk, de szerintem ez lehetséges, hiszen a konszenzus a módosítókon keresztül már kezd körvonalazódni. Számos területen látható, hogy haladunk előre. Jakob és én nem értettünk egyet kezdettől fogva, de úgy gondolom, hogy ez eh, nagyon messzire tekint vissza. 2010-ben kezdtük el a munkát, tehát itt nem olyas valamiről van szó, ami egy eh, újdonság lenne. Bizonyos eh, értelemben szerencsétlen helyzet, hogy a csomag egyéb részeivel együtt kerül most megvitatásra, mert ezt hamarabb kellett volna megvitatni. Ez egy technikai dosszié, amelyet nyitva kell hagyni, hogy bár, abból a szempontból, hogy bárki is legyen a e, szanálási hatóság a jövőben, európai szinten bekapcsolódhasson, és egy e, e, stabil felülvizsgálati záradék szerintem fontos. És remélem, hogy ezt minél hamarabb sikerül elfogadni. Ha egy olyan helyzet áll elő, amikor erre szükség van, fontos, hogy legyen jogbiztonság. Minél hamarabb, annál jobb Szerintem ez, ezt minél gyorsabban össze kell hoznunk, több éve dolgozunk már ezen. Tehát ezt a szélesebb körű felülvizsgálati vitáról, vitától szeretném elkülöníteni. Remélhetőleg ezt az anyagot gyorsan tető alá hozzuk, és aztán sor kerülhet a többi eszmecserére, ami minden bizonyal rengeteg időt fog igénybe venni, amikor majd áttérünk a többi dossziéra, de remélhetőleg ezt az anyagot minél hamarabb sikerül elfogadnunk. Köszönöm, Kay. A szavazás attól függően, hogy milyen eredményre jutnak a tárgyalások. Ugye hallhattuk, hogy jó helyzetben, jó hangulatban zajlik. Január 24-25-ére tervezzük a szavazást, és ezt követően kerül majd a plenáris elé. Természetesen lesz még eszmecser erről. Én csak azt említettem, hogy a szakbizottságban mikor lesz szavazás. A szabályaink nagyon egyértelműek, ezt önök is tudják, és szavazás előtt persze mindig van egy eszmecsere a szakbizottságban is. Mindenesetre köszönöm szépen ezt a hasznos tanácsot. Egyebek, nincs semmi, nincs egyéb észrevétel, úgyhogy a következő ülésünkre hétfőn három órától 6 óráig kerül sor, és most az ülést berekeztem. Köszönöm.